Good day. Köszöntök mindenkit. Good day, dear colleagues. Köszöntöm a tisztelt kollégákat. Kezdjük el az ülést az ötös napi rendi pontunkkal. Köszöntjük ismét itt a LIBE szakbizottság ülésén. Most tartottuk meg a koordinátorok ülését, és most fogjuk folytatni a szakbizottság munkáját. Itt pedig a december 4-i trialógus ülés folytatására kerül sor a polgári jogokról. Február 18-án lesz a következő forduló, most pedig Gönc asszony fogja tájékoztatni a bizottságot. Köszönöm szépen! Ahogyan említette, két-három oldal egyeztetést már tartottunk, és függőben van még egy februárban, és március 19-én is. Nagyon konstruktív atmoszférában zajlott ez. A címet megváltoztattuk, az egyenlőséget is hangsúlyozunk, mert ez nagyon fontos számunkra. Voltak a különböző cikkekben bizonyos felmerült kérdések, és egy lényegi vita folyt arról, hogy a, szerv, hogy a szerződés nyelvezetét vagy a karta nyelvezetét vegyük át. Most egyfajta kompromisszumot keresünk, tehát hogy vagy a karta nyelvezete szerepeljen a preambulum bekezdésben, vagy pedig a szerződés nyelvezetét vegyük át, de úgy, hogy a karta nyelvezetére hivatkozunk zárójelben, ami azért fontos, mert a tanács sokkal inkább a szerződés szövegét támogatná, a parlament és a mi módosító indítványaink pedig sokkal inkább a kartában szereplő szöveget használnák, mert az szélesebb körű. Tehát ezen a dolgon még folyik a munka. A szociális változás és innovációs programmal kapcsolatban is vannak még felmerült kérdések. Fontos, hogy ne keverjük össze a dolgokat. A fogyasztójogokról is folyik a vita, van némi félreértés ezzel kapcsolatban is, mert van egy kisebb részleg, ahol pontosan ilyen dolgokkal, ilyen kérdésekkel foglalkoznak a bizottságban, és ők szeretnék ezen aspektusokat változatlanul megőrizni. Az igazságügyi programmal való koherenciára is törekednünk kell, és számos cikket megvitattunk már, de még nem döntöttük el, hogy melyek legyenek a kompromisszumok. Van egy további kérdés, amelyet együtt kellene megoldanunk, ez pedig a delegált és végrehajtás, végrehajtási jogi aktusokra vonatkozik, ez ugyanis visszaköszön az összes anyagban az igazságügyi program dossziéjában is, és úgy gondolom, hogy pontosan ezért egy harmonizált álláspontot kellene kidolgoznunk, máskülönben azt hiszem, hogy olyan valamit dolgozunk ki, ami végeredményben eltérne a többi anyagtól, és ez a jövőre nézve problémákat idézhetne elő. Hát többé-kevésbé ez lenne a rövid összefoglalom. Köszönöm. Szeretne valaki ehhez hozzátenni valamit, miután meghallgattuk az előadó Gönc asszony összefoglalóját, ha nem, akkor a tízes napirendi pontra térünk át. A következő napirendi pontunk a kábítószer prekurzorokról szóló rendelet módosítása ez. Az előadó Anna Hird, és meg fogjuk hallgatni a javaslat rövid ismertetését. A bizottságot is meghallgatjuk, a bizottság tájékoztatóját, Bérend urat, a vállalkozási, szakbizot, a vállalkozási főigazgatóságtól, aztán pedig az előadó kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a javaslat, amelyet kidolgoztak, a jelenlegi rendelet módosítására vonatkozik, a kábítószer prekurzorokra vonatkozik. Itt olyan anyagokról van szó, amelyek felhasználása az ágazatban gyakran jogszerű, de mm, tiltott kábítószerek előállítása céljából is fel lehet ezeket használni. A szabályzás pedig arra, történi, arra törekszik, hogy nyomon kövesse a kereskedelmet, attól függően, hogy mennyire kényes, illetve érzékenyek a különböző anyagok. 2009-ben értékeltük azt, hogy a jelenlegi rendelet működése mennyire hatékony, ennek hátterében az állt, hogy a, egy konkrét kábítószer öm, öm, anyag, az ecetsavan hidrid esetében különböző kísérletek történtek a törvényes kereskedelmű való eltérítésre. Láttuk, hogy az ENSZ tiltott kábítószerekre és kábítószerek prekurzorokra vonatkozó egyezménye hogyan működik. 2009-ben pedig arra lettünk figyelmesek, hogy általánosságban véve az ellenőrzési rendszer és a rendelet jól működik, de vannak gyenge pontjai. Különös tekintettel, ami ugye az ecetsav anhidridet illeti. Egy jelentést terjesztettünk elő a parlamenthez és a tanácshoz. A tanács következtetéseket fogadott el, felkérte a bizottságot arra, hogy javasoljon, tegyen javaslatot a rendelet módosítására, hogy orvosoljuk ezen gyenge pontokat. A parlament azonban akkoriban nem fogadott el egy jelentést erről a témáról. Ezt követően egy nagyon mélyen szántó hatásvizsgálatot is elvégeztünk, arra vonatkozóan, hogy milyen opciók nyílnak arra, hogy módosítsuk a rendeletet, be kellene vonni ebbe a különböző ágazati érdekelteket, és konzultálni kellene a KKV-kkel is. Az opciók, amelyeket akkor megvitattunk, illetve megvizsgáltunk, kiterjedtek arra, hogy ne változtassunk, illetve arra is, hogy nagyon szigorúan változtassunk a rendeleten. És a legjobb opció annak tűnt, hogy a végfelhasználók számára kötelezővé tennénk a nyilvántartásba vételt. A jelenlegi rendelet értelmében csak olyan vállalatok, amelyek értékesítenek a piacon ecet savhidridet, ők azok, akik számára kötelező ez a nyilvántartásba vétel, de nem azok számára, akik felhasználják ezt az anyagot. Azt hiszem ez lenne a lényegi javaslat a rendeletre vonatkozóan, amelyet önök most megvizsgálnak. Továbbá ami a végfelhasználói regisztrációra vonatkozó követelményt illeti, azt is megfogalmaztuk, hogy egy európai szintű adatbázisra szükség volna. Ennek funkciója mindenek előtt az lenne, hogy a jelentéstételt megkönnyíteni. A jelenlegi rendelet értelmében ez már amúgy is kötelező. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a különböző sikeres vagy nem sikeres eltérítésre vonatkozó kísérleteket, és később egy listát is láthatunk majd a regisztrált felhasználókról, amely nyilván a monitorozó hatóság munkáját fogja megkönnyíteni a tagállamokban, hogy megállapíthassák azt, hogy valaki, aki anhidridet vagy más prekurzorokat értékesít, ez vajon jogszerű módon történik-e. És végezetül van egy másik változtatás is, hallhattuk a korábbi napi rendi ponttal kapcsolatban, hogy az exkomitológiai eljárásokat megpróbáljuk összhangba hozni, hogy a Lisszaboni szerződéssel ezek összhangban legyenek. Vannak egyéb kisebb horderejű változtatások is, amelyeket minden bizonyal most nem kell kommentálnom, de természetesen nagyon szívesen megválaszolok bármilyen kérdést e- ezzel kapcsolatban. Végezetül pedig Szeretném megemlíteni, hogy van egy másik javaslat is, amely a kábítószer prekurzorokkal foglalkozik, az INTA szakbizottság foglalkozik ezzel, és ez a külkereskedelem aspektusaival foglalkozik. A bizottsági javaslat a DG Tax és a Vámunió főigazgatóság hatáskörébe tartozik. A bizottság párhuzamosan fogadta el a két javaslatot, és a tanács is foglalkozik majd ezekkel párhuzamosan. Ennek a javaslatnak a tulajdonképpeni tartalma közvetlenül nem kapcsolódik a most vizsgált javaslat témájához, de szerettem volna ezt megemlíteni, hiszen két olyan javaslatról van szó, amelyeket érdemes együtt megvizsgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Hedasszony következik a jelentés készítője. Szeretném megkérni, hogy ismertesse álláspontját. Köszönöm szépen. Svédül fogok szólni, úgyhogy kérem, hogy mindenki vegye föl a fejhallgatóját. Ja, jag kommer att hålla mig väldigt kort. Igen, köszönöm szépen. Nagyon röviden fogok szólni, ugyanis a bizottság nagyon kiválóan elmagyarázta a javaslat tartalmát, úgyhogy a részletekkel továbbiakban nem fogok foglalkozni. Vannak már Európai Uniós rendelkezéseink az ellenőrzésre, felügyeletre vonatkozóan, ami a prekurzorok kereskedelmét illeti, és ez nagyon jól működik. Az ENSZ egyezmény alapján valósult ez meg. A javaslat, amelyről ma szólunk, nagy mértékben technikai változtatás változtatásokkal él a jelenlegi rendelettel kapcsolatban, tehát ezek nagyon technikai jellegű részletek. De ezzel a javaslattal azt is látjuk, hogy a meglévő rendeletet kiigazítják annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződés érvénybelépését is figyelembe vegyék. Így módon tehát létrejön egy új kategória, ami az ecetsavan hidridet illeti, ez pedig nagyon fontos a heroin előállításával kapcsolatban, és ahogyan a bizottság is ezt kiemelte, rendkívül fontos, hogy ne kerüljön illetéktelen kezekbe ez az anyag, annak érdekében, hogy az ecetsavan hidrid felhasználásával illegális drogokat állítsanak elő. Azt hiszem, hogy az ezzel kapcsolatos javaslat nagyon helyén való természetesen. A trialógus során még vitát fogunk erről folytatni. Az Európai Bizottság szólt egyes részletekről, amelyeket meg kell vizsgulnunk, ami a jelentésemben nagyon fontos lesz, ez az új európai adatbázis, amelyet javasolták, kiférhet majd hozzá ehhez az adatbázishoz és hogyan fogunk elegendő védelmet kialakítani a tartalmat illetően. A tagállamok tehát küzdeni fognak a prekurzorok eltérítésével kapcsolatban, ami ugye azt jelenti, hogy tiltott drogok előállítására használhassák fel azokat. A vállalatokat, a hatóságokat egyaránt érinti ez a módosítás. A mikrovállalkozások mentességét említette a bizottság, hogy őket nem érinti majd a nyilvántartásba vételi kötelezettség. Ezzel kapcsolatban majd még többet szeretnék hallani. Várom tehát a munkát a bizottsággal, az árnyékjelentéstevőkkel, az egyéb kollégákkal, nagy örömmel hallgatom meg, amit az árnyék jelentéstevők szeretnének ezzel kapcsolatban mondani. Elnök, köszönöm szépen, Hedasszony. Árnyék jelentéstevőket szeretném először meghallgatni. Pirker úr, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az első észrevételem a következő. Észlelem, hogy sajnálatos módon kábítószer elleni küzdelem most már nem prioritás az Európai Unió szintjén, ez nagyon sajnálatos. Most a mai délelőtt során az Európai Bizottság javaslatát vitatjuk meg a kábítószer prekuszorok témájában. Remélem, hogy ez a kezdeményezés lehetővé teszi, hogy újra visszatérjünk a jó útra, és a megelőzés, illetve a kábítószer elleni harcot ismételten lefolytassuk. A kábítószer használat sajnos nem esett vissza. Továbbra is nagy a kábítószer fogyasztás, még akkor is, hogyha megváltozott azoknak az összetevője, illetve tartalma. Mindenképpen szükség van arra, hogy stratégiával rendelkezzünk azért, hogy felvegyük a küzdelmet témában. Nos, a rendelet módosítására vonatkozó javaslat egy célt célozta meg, úgyhogy üdvözlendő a bizottság javaslata, és a jelentés tevőnknek is a kezdeményezési csak üdvözölhető. Nagyon lényeges az, hogy az ecsaltal anhidrid, mint kábítószer prekurszor felhasználása az korlátozott legyen. Mindenképpen tudnunk kell, hogy mekkora mennyiség jut el a fogyasztóhoz, és ezt az űrt tudjuk betölteni ezzel a tájékoztatási kötelezettséggel. Említette, hogy a prekurzor anyagok, mint egyéb anyagok jogszerű területen is felhasználást nyernek, ezt ugye tudjuk, például a számítógép monitorokhoz is felhasználnak ilyen prekurzor anyagokat, tehát ezeket sokrétűen használják fel. Ugyanakkor ezen anyagok szükségesek a heroin előállításához is, és ahhoz, hogy korlátozzuk a heroin fogyasztását és az ezen a területen megjelenő bűnözés, nagyon fontos, hogy ezt a második lépést is megtegyük, és éppen ezért el kell jutnunk a végfelhasználókhoz. Úgyhogy teljes mértékben támogatom ezt a megközelítést. Támogatom azt is, hogy a kormányzati regisztrációt módosítják, és hogy egy adatbázist kívánunk létrehozni a kábítószer prekurzorokra vonatkozóan. Hogyha összevetjük az Európai Bizottság által felvázolt opciókat, akkor számomra úgy tűnik, hogy az ötös opció egy gyakorlatban is kivitelezhető anyag, hiszen ott a, a költség haszon elemzést is felvetik, tehát azt javasolnám, hogy támogassuk ezt, és az ötös opciót válasszuk, mert ez az, ami a gyakorlatban a leginkább kivitelezhetőnek tűnik az érintettek számára is. Végeredményben pedig hatékonyabb ellenőrzést tesz lehetővé. Köszönöm szépen az előadónak, és teljes mértékben támogatom a bizottság javaslatait is. Dank! Köszönjük szépen, Keller asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek is. Néhány kérdés merült fel részemről a bizottság felé ezzel a javaslattal kapcsolatban. Főként azt szeretném megkérdezni, hogy önök hogyan értékelik a teljes javaslat arányosságát. Pirker úr ugyanis megemlítette, hogy nagyon sok egyéb vállalat van, emberek, akik használják ezt az anyagot teljesen legális célokból, tehát az eltérítés az ennek csak egy kis része. Szeretném tudni, hogy tudják-e, hogy hány vállalatot érint ez a javaslat, ez a nyilvántartásba vétel, illetve engedélyezési eljárás, hogy ez késedelmet okoz-e a vállalatok számára, a nyilvántartásokat nyilván le kell folytatni, tehát ezek késedelmet okoznak. És szeretném azt is megkérdezni, hogy értékelték-e azt, hogy ez milyen kihatással járhat a javaslat, milyen kihatással járhat a heroin felhasználók számára. A heroin egyik legnagyobb problémája az az, hogy a termelők, a gyártók nagyon káros anyagokkal is keverik a heroin, ez borzasztó nagy problémákat okozhat a felhasználók számára, hogy ha szennyezett heroinhoz jutnak. Szeretném tudni, hogy ezt a helyzetet hogyan értékelték, illetve az önök javaslatában az is megemlítésre kerül, hogy az a mennyiség, amelyet lefoglaltak, illetve eltérítette 2008 óta jelentősen csökkent. Ezt nem említik viszont, hogy mennyire, és miért gondolják azt, hogy csökkent ez az eltérített mennyiség. Az IDPS is készített egy véleményt, ami ezzel a javaslattal kapcsolatos. Nagyon sok megjegyzés szerepelt ebben. Szeretném tudni, hogy önök ezekre a megjegyzésekre milyen válaszokat adtak. A javaslat tartalmára vonatkoznak ezek a megjegyzések, illetve arra, hogy milyen adatokra van szükség azért, hogy az adatok ne legyenek egy nyitott lista részei. Illetve az is megemlítésre kerül, hogy nem világos, hogy a kérvényező kompetenciáját hogyan értékelik, mi alapján értékelik. Nagyon sok érdekes kérdésem van még. Szeretném tudni, hogy kaphatunk -e esetleg egy listát olyan szektorokról, ahol használják ezt az anyagot. Szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy ez alapján tudjuk meghozni a döntésünket, illetve a véleményünket. Nagyon köszönöm. Az elnök urat sajnos nem halljuk, mert nem kapcsolta be a mikrofonját. Sorry, the mic. The commission... Nézést, tehát a bizottságot kérdezem, hogy reagálna erre, és aztán pedig a jelentéstevőnek fogom újra megadni a szót. Parancsoljon, Belder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném köszönetemet nyilvánítani Hedasszony felé és Pirker úrnak, hogy általánosságban nagyon pozitívan reagáltak javaslatunkra, és támogatják a javasolt rendelkezéseink nagy részét. Ami a konkrét kérdéseket illeti Keller asszony részéről, igen, nagyon sok időt és erőfeszítést fordítottunk arra, hogy az arányosságot megvizsgáljuk, illetve hogy súlyozzuk, hogy a megvizsgált lehetőségek valóban megakadályozzák az eltérítést, illetve hogy ez milyen költségekkel jár a vállalatok számára. Nagyon sok információt találhat erről a hatásvizsgálatban, amely nagyon konkrét kérdésekkel foglalkozik, becsléseket alkalmaztunk azzal kapcsolatban, hogy körülbelül 2500 vállalatot érinthet ez EU szerte, ez az új nyilvántartásba vételi kötelezettség, de azt se felejtsük el, hogy ez egy egyszeri gyakorlat. Tehát amint nyilvántartásba vették őket, ezt nem kell minden évben megismételni, vagy rendszeres időközönként, kivéve ha egy tagállam vagy annak hatóságai úgy döntenek, hogy a nyilvántartásba vétel alapját felülvizsgálják bizonyos időközönként. A heroin felhasználók helyzete nagyon kényes, és mindannyian tisztában kell legyünk azzal, hogy a heroin ellátás az Európai Unión kívülről érkezik, főként Afganisztánból. Ha sikerül megakadályoznunk, hogy az EU-s ecetsavan hidridet felhasználják heroin előállítására Afganisztánban, valószínűleg az ottani gyártók más országokban próbálják megtalálni ezt a forrást, legyen az Kína például, vagy bármely más ország. Tehát itt az Európai Unióban azt megtehetjük, hogy megpróbáljuk megakadályozni, hogy az itt előállított prekurzorokat Afganisztánban használják fel. Ennek eredményeképpen természetesen azt reméljük, hogy csökken a heroin ellátás, de nyilván ez attól is függ, hogy más országok mennyire szigorítják saját intézkedéseiket. Minden esetre azt reméljük, hogy a kiegészítő intézkedések, amelyeket az EU meghoz, ahhoz vezet, hogy a további lehetséges ellátó országokban is szigorítják a szabályokat. A prekurzorok ellenőrzéséről például Kínával kötöttünk már egy bilaterális megállapodást, és számos más harmadik országgal csökkent a lefoglalt mennyiségek száma jelentős mértékben, sőt a hatásvizsgálatban is szerepelnek ezek a számok, főként ami 2009-et illeti. Itt csupán 33 tonnára csökkent, aztán pedig a következőben 2010-ben még kisebb volt ez a mennyiség, jelentős a csökkenés tehát, és ennek az oka az, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon hatékonyan működtünk együtt a tagállamokkal és a vállalatokkal, hogy jobban hajtsuk végre a rendeletet. 2008-ban volt a csúcs, ennek az is volt az oka, hogy egyes tagállamokban az együttműködés a hatóságok és a vállalatok között nem volt annyira jó, mint lehetett volna. A vállalatok nem reagáltak eléggé érzékenyen arra, hogy megpróbálják megakadályozni az illegális ügyleteket. Úgyhogy a jobb végrehajtás már magában csökkentette az eltérítés mennyiségét, és a hatóságok, a tagállami hatóságok is igyekeznek együttműködni, olyan hatóságok, amelyek korábban elszigetelten működtek. Az ITBPS véleménye múlt pénteken került nyilvánosságra, ezt röviden megvizsgáltuk, és úgy gondoljuk, hogy a megjegyzéseiket nagyon szívesen figyelembe vesszük. A jelentéstevő is megemlítette, hogy nagy figyelmet fog fordítani erre a pontra, úgyhogy nagyon szívesen dolgozunk együtt a parlament jelentéstevőjével, és a véleményből a fontos pontokat átvegyük. Nagyon sok megjegyzés vonatkozott arra egyébként, ami a tagállamokban zajlik. Tehát természetesen a tanács, amely szintén megkapta ezt a véleményt, nagy figyelmet fog fordítani az említett pontokra, és a pontok közül nagyon sok vonatkozott a külső kereskedelemre, külkereskedelemre vonatkozó pontokra, Taxút főigazgatóság részéről már a kollégákkal együtt dolgozunk azon, hogy az IDPS véleményében megfogalmazott pontokat figyelembe vegyük. Végezetül pedig az IDPS egyik utolsó megjegyzése az elutasítás kritériuma. Ott a módosításban javasolt megfogalmazás az engedélyezésre vonatkozóan gyakorlatilag ugyanaz, mint a jelenlegi rendeletben levő megfogalmazás, amit a parlament és a tanács is jóvá hagyott, az engedély elutasítására vonatkozóan, illetve regisztráció elutasítására vonatkozóan. De hogyha úgy gondolják, hogy egy világosabb megfogalmazást tudnak javasolni, akkor nagyon szívesen meghallgatjuk természetesen. Ugyanis azt szeretnénk biztosítani, hogy a javaslat és a végső rendelet az adatvédelem követelményeinek is teljes mértékben megfelel. Köszönöm. Keller, would you like to make a... Keller asszony szeretne kiegészítő megjegyzést tenni, kérem, hogy nagyon röviden. Még egy kérdésem lenne egyébként, de ha már a számokról beszélt ön, azt mondta, hogy 2009-ben 33 tonnát foglaltak le. Van-e elképzelése arról, hogy ez százalékos arányban mit jelent a teljes mennyiséghez képest? Nagyon kicsi arány ugyanis az ecetsavan hidri teljes kereskedelme eléggé kicsi, körülbelül 1 millió tonnáról beszélünk éves szinten, és az EU-ban pedig azt hiszem ennek körülbelül a fele. A hatásvizsgálatban szerepelnek egyébként a pontos adatok, és az előállított mennyiséget általában fel is használják rögtön a gyártóvállalatban, és eléggé kicsi arányú mennyiséget bocsátanak kereskedelemre más vállalatok felé, és még kisebb mennyisége érint az eltérítés. Úgyhogy az Afganisztánból érkező heroin előállításával kapcsolatban 380 ezer tonnáról beszélünk, és ez az egymillióhoz képest, amit említettem, azt jelenti, hogy csak egy nagyon-nagyon apró részét tudjuk ellenőrizni a teljes gyártásnak. De ahogy elmondtam, a legnagyobb mennyiséget a vállalatokon belül használják fel, egy nagyon kis részével kereskednek, és egy még kisebb rész kerül eltérítésre. Köszönöm szépen, Hedasszony, akkor most önhöz térünk vissza. Akkor kérem, hogy megint vegyék fel a fejhallgatót, védő fogok beszélni. Köszönöm a bizottságnak és az árnyék jelentéstevőnek is a megjegyzéseiket. Különös tekintettel Keller asszony észrevételeit tartottam nagyon érdekesnek. Most pedig folytatom a munkát az elkövetkezendő két hétben valószínűleg, és ha az árnyékjelentéstevőknek vannak további észrevételeik, akkor kérem, hogy ezeket minél hamarabb juttassák el hozzám. Egyébként arra számítunk, hogy a módosító indítványokat február végéig megkapjuk, és április végén akkor itt a szakbizottságban szavazhatunk is erről az anyagról. Körülbelül így képzeltük el a terv, a menetrendet. Tehát kérném, hogy az észrevételeiket viszonylag gyorsan juttassák el hozzám, hogy aztán a végleges javaslatot is kidolgozhassuk. Különben nem tudjuk tartani majd ezt a menetrendet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rendben, akkor ez, ezzel le is zárhatjuk a tízes pontot, a kábítószer prekurzorokról szóló rendelet módosítását, és át is térhetünk a 11-es pontra. Nagyjából időben is haladunk és meghallgatjuk a 2012-es évi jelentést az Európa Tanács igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó Európai Bizottságának az európai igazságügyi rendszerekről szóló jelentését. Meghallgatjuk tehát ezt az előadást, méghozzá Jean-Paul Jean részéről, ő ugyanis ennek a bizottságnak az elnöke, a munkacsoport elnöke. Parancsoljon, foglaljon helyet! Merci. Köszöntöm. Köszönöm szépen, hogy eljött a körünkbe, hogy köszönjem meg tehát Jean-Paul Zsannak az eljövetelét a szakbizottságunkban. Üdvözlöm Dök asszonyt is, a bizottság részéről is jelen vannak, és most ezúttal meghallgathatjuk az Európa tanács igazság szolgáltatás hatékonyságával foglalkozó csoportjának a jelentését. Itt van a jelentés, ez a beszámoló, amelyet két évente szoktak megírni az igazságszolgáltatás, illetve európai igazságügyi rendszerekről. Ezt az Európa Tanács készíti. A legutolsó jelentést 2012. szeptemberében adták ki. Ez 46 országra terjed ki, tehát az összes EU tagállam be, beletartozik ebbe a 46 országba. Meghallgatjuk ezt a jelentést, és a Szepes Bizottság elnökének előadását fogjuk most meghallgatni Jean-Paul Jean úr részéről, és utána pedig vita következik. Parancsoljon önni a szó. Monsieur le Président, donc Jean-Paul Jean, je suis avocat. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Franciaországban a semmit őszik, akkor egy Cassation dolgozom, és ezen tevékenységemnek a körében az Európa Tanácsnál is tanácsadóként jelen vagyok, én szakértőként, miközben kollega nőm pedig az Európa Tanácsnak a munkatársa. Üdvözlöm Önöket! Nagyon örülök, hogy fogadják a hírhatos delegációját az Európa Tanácsnak a Libé szakbizottságban. Még mielőtt meghallgatnánk Jean-Paul Zsant, aki az érdemi részét elmondja majd a jelentésnek, hagy emlékeztessem önöket néhány dologra. A szepezsel kapcsolatosan szolgálnék néhány információval, nevezetesen itt egy olyan szervezetről van szó, amely elkészítette a mai ma prezentálandó jelentést az igazságszolgáltatás hatékonyságával kapcsolatosan nem első ízben mutatjuk be az önök szakbizottsága előtt munkálatainkat. Megállapodtunk akkor, amikor alakítottuk a munkálatainkat, közel most már hat évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, abban, hogy annak eredményét prezentáljuk önöknek. Köszönjük ezúttal is a bizalmukat. Nos, a SZEPES, tehát az Igazságszolgáltatás Hatékonyságával foglalkozó Európai Bizottság 2012-ben ünnepelte meg a tizedik évfordulóját, és 2002-ben jött létre a miniszteri tanácsnak határozat alapján. A célja pedig az, hogy használható konkrét javaslatokat, ajánlásokat tegyen a 46 tagállamunknak a körében azért, hogy elő segítsék az Európa tanácsi eszközöknek az igénybe vételét az igazságszolgáltatás területén. Tehát olyan szolgáltatásról van szó, amely megfogalmazza és, foglal- és tanulmányozás foglalkozik az Európa tanácsak a normáival. Mindezt azért tesszük, hogy a bíróságok igénybe vegyék ezen eszközöket és hatékonyságukat növeljék, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy az ügy hátralék ledolgozásra kerüljön, lefarag megfontolásra kerülhessen a Strasburgi emberjogi bíróságon. Mind ezt úgy tudjuk elérni, hogyha elébe megyünk a folyamatok, megelőzzük a hatos cikknek a megsértését, amelyet az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmével kapcsolatos egyezmény tartalmaz konkrét javaslatokat, eszközöket kínálunk, ezek tehetik lehetővé, hogy az államok közigazgatási, illetve közbiztonsági szervezete hatékonyabban működjön. A SZEPES két évente értékelést készít. Ebben értékeli az Európai Igazságszolgáltatási rendszereket, megvizsgálja azt, hogy a hétköznapokban a szervezetei az igazságszolgáltatásnak hogyan működnek. Egy pillanat felvételt készítünk az Európai igazságszolgáltatás működéséről táblázatokkal is szolgálunk, össze vetést biztosító táblázatokat, amelyeket Jean Paul hamarosan majd bemutat önöket, és ezáltal is még jobban átláthatjuk, hogy a hétköznapokban hogyan működnek a törvényszékek, bíróságok, és ezáltal is lehetővé válik az, hogy feltárjuk a különböző feszültségeket, problémákat, mindezt persze javító szándékkal, hogyan tudjuk a minőséget biztosítani, a hatékonyságot és az egyelő tisztességes tárgyaláshoz való jognak az érvényesülését biztosítani. Ez a tanulmány lehetővé teszi azt is, hogy megismerjük egymásnak az igazságszolgáltatási rendszerét, megerősítjük az egymásba vetett és egymás igazságszolgáltatás rendszerébe vetett hitat. Minőségi és mennyiségi mutatókkal szolgálunk, ezeket rendszeresen gyűjtjük, szinte folyamatosan, és arra törekszünk, hogy ugyanazon mutatókkal dolgozva tudjuk áttekinteni a tagállamokban megvalósuló tevékenységeket, és az összevetetőségen túl biztosítjuk a jobb tevékenységet az igazságszolgáltatásban, ezáltal is elősegítvén azt is, hogy a legjobb gyakorlatok eltő, elterjedőbe legyenek a jogkereső állampolgároknak a javára. Nem arról van szó, hogy most itt rangsoroljuk a tagállamokat, és azt mutassuk ki, hogy melyik lenne a legjobb igazságszolgáltatási rendszer. Nem, nem erről van szó, ez tudományosan elfogadhatatlan eredményre vezetne. nem. Arról van szó csak, hogy összevessük azon tagállami megoldásokat, amelyek összevethetőek. A folyamattal kapcsolatosan pedig mit tudok elmondani? Azt, hogy adatokat gyűjtünk, mégpedig tudományos alap, alátámasztott módszerekkel. Az adatgyűjtés pedig úgy történik, hogy a tagállamok szolgáltatják az információkat egy konkrét kérdőívnek a segítségével, ezt minden egyes igazságügyi minisztérium megkapja két évente. Összegyűjtjük tehát a nemzeti adatokat, ezeket ellenőrizzük, regisztráljuk, bevisszük egy adatbázisba, amelyben most már több mint három millió bevitel van, ezeket utána tudományos szempontok, illetve jogi szempontok alapján a szepes szakértői elemzik. Mindezek után megszületik a jelentés, egy táblázat formájában, összehasonlításoknak a formájában, és a táblázatról pedig a szeves közgyűlésén születik döntés. 46 államról szól a jelentést, tehát Isten kivéve az Európa Tanács valamennyi tagjának az ilyen vonatkozású tevékenységét felüleljük. 2012-ben született meg a legutolsó ilyen jelentés, és Bécsben a tavalyi igazságügyi minisztériumi, illetve miniszteri találkozón született meg az erről szóló határozat. Most pedig hallgassuk meg Jean-Paul Jean-t, aki a munkacsoportnak az elnöke, ez a munkacsoport vezérli a munkálatokat. Jean-Paul Jean már az induláskor is jelen volt, és jelen van azóta is. Neki köszönhetjük azt, hogy ez az értékelés elindult, és rendszeresen megszületik, és ez teszi lehetővé azt is, hogy folyamatos szempontok alapját tudjuk az értékelést elvégezni az Európai Igazságszolgáltatásról. Euh, Nagyon szépen köszönöm. Nos, Dökó asszony felvezetése után hagy mondjam el azt, hogy melyek a nagy trendek, amelyek kirajzolódnak. Több mint három millió adatot dolgoztunk fel 450 oldal keretében, tehát nyilvánvaló most csak arról lehet szó, hogy a legfontosabb pontokat domborítsam ki. 46 tagállamról van szó, 800 millió emberről, Listesen országát kivéve a többi Európa tanácsi tagállamnak az adatai jelent vannak a jelentésünkben. Mit is találunk ebben a dokumentumban? Számos, nagyon számos információt. Nos, hagyjunk ki egy példából. A Le Monde dapilapnak két teljes oldala szükséges ahhoz, hogy áttekintsük azt, hogy melyek azok a fő kérdések, amelyek foglalkoztatják az igazsági, igazságügyi minisztereket és minisztereket is, mert hogy ugye mindenek megvan a pénzügyi, a költségvetési kihatása a tekintetben, hogy hány bírát és hány ö, ügyészt kell alkalmazni, milyen költségekkel ilyen, ö, járnak a különböző vállások, a válláséperek és így tovább, ö, hány fő re jut, hány lakosra jut egy-egy bíró. Szóval mindezek a szempontok, amelyeknek az alapján vizsgálatunk a jelentésünk készítésénél. Ezeket a szempontokat érvényesítettük korábban is, és most is. Mire törekszünk? Arra, hogy a hatékonyságát és a minőségét a gigazság szolgáltatásnak megvilágítsuk. Megvizsgáljuk azt, hogy milyen idő igényes a szolgáltatásnak a biztosítása, milyen emberigényű, milyen eredményesekkel bír ezen felül, és ez hogy teszi lehetővé az egész rendszernek a működtetését az államoknak a szintjén a jelentésben kitérünk arra is, hogy milyen hatása van a jelenlegi tevékenységnek, és milyen hatása lett a jövőre. Ötödik alkalommal végzünk ilyen felmérést, és gyakorlatilag minden témában vannak most már információink a finanszírozásról, az igazsághoz való hozzáférésről, a jogsegéről, a jogkeresőknek a, a elégedettségéről, akkor arról, hogy a különböző jogviták hogyan oldódnak, meg milyen határidővel, milyen gyorsasággal, de tudunk adatokat szolgálni a képzésről, a jogállásáról, a bíráknak, és a béreikről is, mindezt teszi lehetővé az összehasonlítást az államok között. Azt hiszem ez az igazán izgalmas dolog az egészben, és ezekre a kérdésekre fogok majd a későbbiek során kitérni. Talán még az is érdekes lehet az önök számára, hogy ez a jelentés ugye 46 európai államról szól, most az Európa tanácsi meghatalmaz, vagy megfogalmazásban és értelmezésben a tagállamot így értik, tehát a 47 tagállam ugye tagja az Európa tanácsnak, és 46 államunkról szól ez a jelentés. És most ezúttal azt is tudjuk biztosítani, hogy ne csak a 46-okról, hanem a 27-ekről is beszéljünk, tehát az uniós országokról. Első ízben van erre mód, azaz megpróbáltunk erre törekedni, sőt, még a jelölt országokra is kitértünk, fontosnak tartottuk, hogy rávilágítsunk, hol tartanak ők a felkészülésben az igazságszolgáltatás területén, tehát így Dökó kolléganőmmel, illetve más szakértőkkel is az Európa Tanácsnak a keretében erre törekedtünk, a felkérésem erre szólt a csapatom számára, és így módon próbáltuk az adatokat, befutott információkat feldolgozni és prezentálni is. Talán egy nagy trend felvázolásával kezdeném. Ez tetten érhető a teljes Európa tanácsi körben. És izgalmas a dolog, mert hogy gyakorlatilag két évente végezzük el ezt a vizsgálódást, nyolc éve, négyszer készítettünk ilyen értékelést. Most ott tartunk, hogy az Európa Tanács valamennyi tagállama biztosítja a jogsegét a büntető ügyekben. Nyolc évvel ezelőtt még nem tartottunk így. De ez nagyon, tehát nagyon konkrétan lemérhető az előrelépés. Az ember ö, az emberi jogok egyezménynek megnek megfelelően bármely személy, aki büntető eljárásnak az alanya, jogosult a jogsegére. Azt hiszem, ez egy nagyon konkrétan tetten érhető dolog, ez egy izgalmas dolog. Egy másik izgalmas dolog az, hogy az ügyvédeknek a száma is nagyon megnövekedett, és azt látjuk, hogy az ügyvédek a száma például a kelet-európai országokban növekszik. Tehát ha kettő dolgot figyelembe veszünk, a jogsegélynek a jelenlétét és az ügyvédek a számának a növetését, akkor ezáltal megfogalmazhatjuk azt, hogy a jogbiztonság növekedik Európában, azt hiszem egy alapvető fontosságú következtetés. 46 ország esetében, de a 27-ek esetében is, mint Döko asszony ön már mondotta, nem teszünk olyan összehasonlítást, amely nem biztosított. Nyilvánvaló, hogy az Orosz Föderációt nem lehet Monakóval összevetni az két országnak a lakossága összevethetetlen. Csak ugyanígy Albániát, amely nagyon szegény, nem vetjük össze Németországgal, amely nagyon tehetős, tehát nem a GDP-ből indulunk ki, vagy pontosabban nem összevethetetlen GDP-ből indulunk ki, pont ellenközileg, hanem azt nézzük, hogy az eurózóna országai tekintetében és az eurózónán kívüli országok esetében mi történik. És hát nem minden témában végzünk összehasonlítást. Például a common law-at alkalmazó országok esetében, mint Nagy-Britannia esetében, tekintetében világos, hogy nem vethetjük össze az ő bíráiknak a számát a német, vagy pedig a francia bíráknak a létszámával. Ugye más az egésznek a működése, miközben ugye azt látjuk, hogy a kommunális országokban a Magistrate Kurt bírái ítélik meg, tehát nem hivatásos bírák ellentétben a Németországban, illetve Franciaországban eljáró bírákkal. Nos, ezen felül még térképekkel is szolgálunk, lakosságokat figyelembe véve országonként, és azt nézzük meg, hogy milyen GDP adataik vannak, és a GDP-re vetített adatokkal szolgálunk, egy tekintetben tehát az alap ugye, információ az, hogy milyen a GDP, és milyen az éves bruttó jövedelem, 40 oldal metodológiával szolgálunk a kimutatásunkban, ezeket most, ezeket a, kimut, ezeket a módszertani észrevételeket én most nem taglalnám, de ez mutatja már eleve ez a felvezetésem, hogy milyen módon alapozzuk meg az összevetésünket. Figyelembe vettük ezen kívül az olyan országokat, amelyek hamarosan, hamarosan csatlakoznak az Unióhoz, így Horvátországot, de még olyan országokat is, mint Törökország, mert hogy tágabb kitekintést kívántunk adni. A az összehasonlítás így módon ilyen széles körül. Itt is, ezeknél az országoknál is a GDP-t, a lakosságot vesszük figyelembe a vetítési alapjait, és ezáltal tudunk különböző, különböző vetítési alapokat kialakítani, és figyelembe vesszük például a demográfiai tényezőket, ez is nagyon fontos Németország, Franciaország esetében is az összehasonlításhoz, de más szempontok is. Nos, kiindulnék most abból, hogy a GDP arányosan hogyan alakulnak a dolgokat, illetve milyen beruházásokat végeznek az államok az igazságszolgáltatásba. Ime egy táblázat, amelyet az Európa Tanácsban dolgozunk. Ez egy olyan táblázat, amely összeveti a 46 tagállamot, és ez az a táblázat, amely egy lakosa vetítve, illetve százezer lakosa vetítve kimutatja, hogy mennyi, hány eurónyit költenek. Franciaországban láthatjuk, hogy 60,5%-at szánnak ilyen célokra, látják a portugáliai adatot, az olaszországi adatot, és így tovább. Tehát itt láthatják, hogy bruttó euró mérés, mércével mérve hogyan alakulnak ezek az adatok. Ime egy következő táblázat, amely azt mutatja be, hogy mit is tartalmaz az igazságszolgáltatás költségvetési tétele. Ugye ez alapkérdés, és nagyon egyértelműnek kell lennünk egy témában, máskülönben félreértéshez jutunk. Akkor, amikor az igazságszolgáltatás költségvetéséről beszélünk, akkor a bíróságok költségvetésére gondolunk, a az ügyészségnek a költségvetéséről és a jogsegély szolgálatnak a költségvetéséről. Ezt látják itt a táblázatban és a három oszlopban, és ezt teszi ki a különböző igazságszolgáltatási szolgálatoknak a körét. Tehát itt világos, hogy olyan körről van szó, ami más és más figyelembe vételt igényel országonként az igazságügyi minisztérium figyelembevételénél. Van, ahol beletartozik például a, bi, a börtönöknek a költségvetésé, van, ahol nincs ez beleértve. Például Franciaországban egyik modell érkezik, más országban másik modell létezik. Tehát itt a jogsegély, a hivatalos jogsegély számít bele a számításunkba az ügyészségnek és a bíróságoknak a költségvetése, és ha ezt a kört így lehatároljuk, akkor tudjuk igazándiból összevetni az országokat, és megvizsgálni azt, hogy a bíróságoknak a működése egy-egy országban mit is jelent, illetve mit hoz a jogkereső állampolgárok javára így tudjuk tehát elkülöníteni a különböző tételeket, a bíróságokat, az ügyészségeket, a jogsegélyt, és ezen alapon tudjuk aztán megvizsgálni az egyéb, egyéb témákat, így például az ügy, ügyek intézésének időigényességet, az ügyrendezési arányt, és így tovább. ne tehát ezek a különböző adatok a tagjelöltek, illetve a tagállamoknak az esetében is. Nos, néhány fontosabb adatot itt most hagyj emeljünk ki. Kettőfajta táblázattal tudunk szolgálni érdekes lehet az, hogy milyen forrásokat ruháznak be az eurozóna országok és az azon kívüli országok. 2010-es adatokkal dolgozzunk. A az eurónak az átválhatósága 2010. 1. január 1-ével volt az a mutató, amelyet alkalmaztunk, de hát tudjuk, hogy van egy sor olyan valuta, amelynek az értéke időközben változott, illetve az idő periódus alatt változott. Például a zloty esetében ö, ö, Lengyelországot figyelembe véve, de hát ö, más országos érinthet venni. Nézhetik itt a táblázaton azt, hogy Portugália, Franciaország milyen eszközöket vet be, és azt láthatjuk itt, hogy a kéken szereplő szereplő országoknál nagyobb az eltérés, ezeknél a vetítési alap nem az euró, tehát sokan inkább ki vannak téve ezen országok az árfolyam változásnak. De mindez persze még csak egy relatív adat, íme most az, hogy milyen valós költségvetési erőfeszítést tesznek az országok. Tehát itt azt éljük, nézzük meg, hogy a GDP-ben mérve milyenek az igazságszolgáltatása szánt eszközök. A portugál esetében net, ala, világosan alacsonyabb GDP-ről van szó, de mégis ugyanakkor összegeket arányaikban legalábbis összegeket szán az igazságszolgáltatásra, mint Franciaország. Németország ö, nél azt látjuk, vagy Németországnál azt látjuk, hogy azonos nagyjából van a GDP-je, és miközben 61 szállna a költségvetéséből Franciaország, Németország ennél sokkal magasabb mértékben szán erre a célre, de ugyanakkor összevetetjük ezen adatokat, akár Spanyolországgal, Olaszországgal, és így tovább. Tehát ez a GDP arányos vetítés azt hiszem kulcsfontosságú akkor, amikor itten sárgán látnak bizonyos sorokat, azt láthatják, hogy a bérek mit képviselnek a költségvetési ráfordításokból. De természetesen itt egyéb felhasználás is láthatnak, az informatika költségeket az NTIC rövidítéssel, vagy a, a, az épületeknek a költsége, mit jelent ez a, a kicsit bordos vagy lila színben szerepel, de hát a képzés is látható volt ezen a, ezen a táblázaton. Aztán ott vannak a béreknek a kérdései, többek között a bíráknak a bérezése. Ennek hatalmas kiadása van az Európa Tanács bizonyos országaiban, mit is észlelünk. Vegyük például Azerbajdzsánnak a példáját. Ott miért nagy mértékben megnövekedett a bírák bírezése? Más országokban, így Portugáliában, a válság sújtotta országokban csökkent a bírák jövetelmezése szánt összegek, így módon a szepes kimutatása azt hiszem hatással lehet arra, hogy a bírák bérezése államonként hogyan alakul. És azt hiszem ez a növekedés Azerbajdzsán esetében nagyon konkrétan mutatja azt, hogy az összevetítés, az össze ö, hasonlítás milyen ö, eredményeket hozhat. Itt bruttó béreket veszünk alapul, és azt is ki tudjuk mutatni, hogy vannak olyan országok, hogy, ö, hogy mondjuk 4,7-szer kerül ö, vagy kap több fizetést a legfelsőbb bíróságnak a bírája, mint az alsófokú bíróságnak a bírája, más országban pedig ez másként alakul. Szóval mindezek a mutatók teszik lehetővé azt, hogy átlássuk a sokszínűséget egyes országokban, azt látjuk, hogy magasabb, jóval háromszoros, a négyszerese a bíráknak a bére, másút pedig nem. Nyilvánvaló, hogy High Court Nagy-Britániában úgy működtetik, hogy a bíráknak, az ott, ott dolgozó bírák a legmagasabb érezésűek, mert hogy korábbi barristerek kerülnek ilyen funkcióba. Azt hiszem, hogy az uniót, a bizottságot, a parlamentet szintén izgathatja az, hogy milyen összegeket szánnak az országok a modernizációra, az új technológiákra, információs és technológiákat figyelembe véve. Például ugye most azt látjuk, hogy az informatika segíti a döntéshozatalt, ö, akkor nagyon izgalmas lehet az, hogy milyen mértékben ruházzák fel a bírákat, szövegszerkesztőkkel, PC-kkel, és így tovább. És E szempontból is összevetjük az országokkal, országonként megvizsgáljuk a dolgoknak az alakulását, milyen eszközöket vetnek be az informatikai fejlesztésre, és ö, megnézzük azt, hogy hány PC jut például egy bíróra, vagy pedig ö, igazságszolgáltatásban dolgozó titkárságra, és így tovább, és ezeket az adatokat tudja tehát érdekes módon tálalni a Európa Tanács. Íme egy további táblázat. Ezt sokan nehezen olvashatónak tartják, de mégis érdekes, mert hogy itt láthatjuk azt, hogy mekkora erőfeszítéseket tesznek az országok az igazságszolgáltatás működésére. Minél magasabban szerepel egy ország, annál tehetősebb. Azt hiszem Luxemburg ugye szerepel a legfelső részben, aztán látjuk Monakot, Svájcot, és aztán ahogy megyünk lefele, illetve ahogy megyünk jobb irányba, annál inkább szán az adott ország a zsigaszolgáltatás finanszírozására. Non, ça fait rien. Si, euh, lorsque nous avons un groupe de pays. Nos középen azt látjuk, hogy Hollandia, Németország, stb. országok szerepelnek, de ott van Ausztria, Franciaország, Finnország, ezek nagyjából ugyanolyan GDP-vel rendelkeznek, és minél inkább jobbra tolódunk, annál többet szállnak a GDP-ből az igazságszolgáltatásra. Ha azonos GDP-ket veszünk figyelembe, azt látjuk, hogy ugyanakkor ezen országok körében Hollandia, Németország, Belgium száll a legkevesebbet, illetve Ausztria, és aztán Finnország, Franciaország, tehát hierarchizáljuk ezen ország csoporton belül a ráfordításokat. Tehát itt sem az történik, hogy 46 országot vettünk egymással össze, hanem csak az összehasonlító homogén csoportot. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, mint mondottam, nagyon izgalmas kérdésről van szó, számunkra prioritást képez az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférés, de nem csak számunkra az Európa tanácson kívül az Európai Parlament is ugyanúgy, ugyanígy látja ezt a dolgot. A legal edben, tehát a jogsegélyben mennyit ö, fordítanak, használnak fel az országok, láthatják itt az alakulását az országoknak, láthatják az Egyesült Királyságnak, Skóciának, Írországnak az adatait. Ők azok, akik, amelyek a legtöbbet szánnak euróban mérve a szolgáltatásra, de, de, de, de, ha ne csak az asszony számokat nézzük, ha a GDP-hez vetjük a dolgokat, akkor más következtetésekre juthatunk. Nézzék meg itten, hogy az uniós országok esetében a jogsegélyre mennyit szánunk, Észak-Írország, Anglia, Hollandia szán a legtöbb forrást e célra, aztán jön Svédország, Írország, Belgium is ott van, Franciaország is, Portugália is, és így tovább. Ezek azok az országok, illetve még Ausztrál is hagy említsem egy azon körben. Most pedig nézzük meg azt, hogy hogyan oszlik meg a költségvetés, de ezen felül még mást is, nevezetesen itt vörösen azt látják, oszlopokban ábrázolva, hogy hány ügyel dolgoznak az országgal, és ügyenként, ezt már szürkén foglalt látni, hogy mennyibe kerül egy ügynek a költsége. Mert egy és azt próbáltuk megnézni, hogy a jogsegélynek mi a hatása. Ha jogsegélyre sokat szánnak, akkor ezáltal kevesebbet kapnak a, az ügyvédek, vagy sem. Például az Egyesült Királyságban hogy történik? Kicsit vagy nagyon fizetik meg ö, az ügyvédeket. Franciaországban keveset fizetnek az ügyvédeknek, ezzel szemben Angliában sokat. Nagyon sok például vállóban lévő fél ö, igénybe veti ezen szolgáltatásokat, de ezen ügyvédek például Franciaországban keveset kapnak, másod pedig vannak olyan példák, ahol nagyon jól megfizetik az ügyvédeket, például az üzleti ügyvédeket Hollandiában, és ahol nagyon, nagyon nagy számban tudnak hozzáférni a jogkeresők az igazságszolgáltatáshoz. Tehát itt is van egy korreláció a jogsegély és az ügyvédek bérezése között, illetve költségek között, azt hiszem ez is izgalmas. Következő téma. Milyen bevételei vannak az igazságszolgáltatásnak? Ugyanis vannak olyan országok, ahol ö, különböző illetékeket kell fizetni. 2010-ig a 46-ból csak kettő volt, tehát ahol ingyenes volt az igazságszolgáltatás Luxemburgban, illetve Franciaország volt ebben a körben, de most már ennek is vége, csak Luxemburg tartozik ebbe a körbe, Franciaország is illetéket vetett ki aztán ö, itt láthatják azt, hogy a bevétel mit is szolgál egyes országok számára, többek között Ausztriának, Máltának a nagy bevétele ezen igazságszolgáltatási illetékből. Néhány további táblázattal szolgálnak, szolgálnék még, ezáltal is érzékeltetvén, hogy mit is vizsgálunk még hány bíró dolgozik országonként. És természetesen hivatásos bíróról beszélek, tehát itt most nem veszik figyelembe nem veszük figyelembe Nagy-Britániát, mert ott egy abszolút adathoz jutunk tulajdonképpen 3,6-hoz, ezzel szemben más országokban hivatásos bírák működnek, így Németországban, amely a leginkább szakmai sütött ezt a tevékenységet, látjuk a 24,3-as mutatójával, illetve 10 a 10,7 Franciaországban 11 Olaszországban. Tudni kell Franciaországban azt például, hogy nem mindegyik bíró dolgozik hivatásosként. Például a cégbíróságon eljáró bírók nem hivatásosak a francia ország területén. Láthatják itt most akkor lakosra vetített bírák számot, számát, és minél több a köztviselő az igazságszolgáltatásban, annál inkább szürkén szerepel itt a térképen. Minél inkább kelet irányába megyünk Európának, annál több tisztviselő dolgozik az igazságszolgáltatásban, és ez felveti azt a kérdést, hogy milyen lehetőség van és esély van arra, hogy kiszervezzék az igazságszolgáltatást. Íme a 27-eknek egy kimutatása, zöldben látják az össz létszámát a bíráknak, szürkén pedig a tisztviselőkét. 100 ezer lakosa vetítve láthatják, látják, hogy országonként hogyan alakulnak az adatok. Montenegro, Szolévénia, Horvátország, Szerbia, Macedónia szerepel e tekintetben a legmagasabb arányban. Itt van a legtöbb bíró és a legtöbb tisztviselő is egy, a lakosokra, százezer lakosra vetítve. Ennek megvan a hagyománya, csak úgy, mint például Lengyelországban vagy Csehországban. országban ugorjunk akkor most az ügyészeknek a témájára. Hasonló dolgokat észlelünk itt is. Az ügyészség ügyeknek a működése is ugyanannyira fontos, mint a bíráké. Itt is nézzük meg, hogy hány ügyész dolgozik, kevés aránylag Franciaországban, több Németországban, aránylag sok Angliában, de természetesen mindezt össze kell vetni azzal is, hogy mi is a tevékenysége az adott ügyészségnek abban a vizsgált országban, amelyet éppen tanulmányozunk. Ugye inkvizitórikus vagy nem inkvizitórikus módszerrel eh, dolgoznak, és megkülönböztetjük bontott mértékben, vagy bontott módszerrel eh, a működésüket. Ime itt egy szintetikus kimutatás arról, hogy 37 országban az eh, inkvizitorikus módszerrel járnak el az ügyészek, miközben persze van lehetőség a fellebbezésre, a jogorvoslatra, máshogy pedig nem így van. Franciaországban például az ügyészség egyszerre túl tár, terhelt, kevés ügyész dolgozik, és nagyon túl terheltek, nagyon sokféle feladatot kell, hogy ellássanak íme egy következő táblázat, amely az üvegfalról beszél, az üvegplafonról, vezetesen arról, hogy a nőknek milyen lehetősége van az igazságszolgáltatásban való érvényesülése. 2010-ben volt első ízben az, hogy ezzel elkezdtünk foglalkozni, tehát nemenkéti bontásban vizsgáztuk meg a kérdést, a gender mainstreamingnek a követelményét figyelembe véve, ahogy az Európai Bizottság is megfogalmazta, láthatják itten azt, hogy zöldben, vagy illetve bordon, hogy hány nő dolgozik le, zöldben, hogy hány férfi, látjuk azt, hogy Szlovénia lett ország Romániában van a legtöbb nő az összbírák létszámát figyelembe véve. Viszont Skóciában van a legkevesebb, Egyesült Királyságban is kevés van, és Írországban is kevés nő dolgozik, tehát a common law országokban azt látjuk, hogy gyakorlatilag 80%-ig megy fel a férfiaknak a részáránya, ami azt mutatja, hogy még van itt mit tenni, miközben egyesült észlelünk Franciaország, Olaszország, Ausztria esetében, mm, ahol gyakorlatilag az 50 nőkot megközelíti, vagy akár még túl is megyünk a nők arányában. Általában véve az igazság, szolgáltatás összegészét vizsgálva, Ami viszont rendkívül kirajzolódik az, az, hogy a nőknek a részaránya növekvő. 75%-a most, tehát már Franciaországban a legfőbb bíróképző intézményekből nő ez nagyon mutatja ezt a trendet, és azt is látjuk, hogy ugyanakkor a vezetőkérében ez másként alakul még, ott a férfiak vannak többségben. Megvizsgáltuk például a valamennyi bíróságnak az összetételét fehéren. Azt láthatják, hogy hány női bíróság vezető dolgozik, és csak Görögországban Lengyelországban, Horvátországban, Romániában és Bulgáriában észleljük azt, hogy a nők vannak többségben az elsőfokú bíróságoknak az élén. Csak öt olyan országban a 27-ek köréből, amelyeknél a nők vannak többségben az elsőfokú bíróságok élén. Azt hiszem, ez is egy nagyon lényeges információ, mindenképpen megkívántam osztani ezt önökkel. Most nem megyek bele az egyéb bíróságoknak a létszám nő férfi arányának az alakulásába, viszont az ügyészekre kitérnék, mert hogy itt sajnos sokkal rosszabb folyamatokat, illetve rosszabb eredményt eh, észlünk, még jóval több férfi dolgozik az ügyészségeken, mint eh, nő, és hát a vezetői körben a eh, elférfiasodottság még erőteljesebb, mint a bírák esetében. Nézzük meg most az ügyvédeket. A trendről már beszéltem, itt a görbén érdekes dolgokat észlelhetünk, és ugye az nagyon izgalmas, hogy most már 2006-os, 2008-as és 2010-es adatok is rendelkezésünkre állnak, tehát kirajzolódik a ciklus, és ez egyértelmű trendet mutat, nevezetesen egyre több ügyvéd van, és ez jól mutatja a többek között a kelet országok esetében, hogy az egyre több ügyvéd jól mutatja, hogy a jogállamiság egyre erőteljesebb. Aztán ott vannak azok az országok, ahol a legtöbb ügyvéd dolgozik lakosra vetítve, íme azt látjuk, hogy ott van a legtöbb ö, ügyvéd, ahol a legsötétebb szint észlelünk, és itt a leginkább a déli országok jönnek figyelembe, Görögország, Portugália, Olaszország és Spanyolország, de még Málta is ide tartozik, ezek azok az országok, ahol az igazságszolgáltatás működése nagyon nagy puvár, nagyon sok jogkört ad az ügyvédeknek, és mi ezen felül még azt is vizsgáljuk, hogy mennyi az igénye az eljárásoknak, milyen hátralékkal szembesülnek a bíróságok, ez is azt hiszem izgalmas összevetítést biztosít íme egy újabb mutató, nevezetesen az ügyvédek tehát az ügyvédek az Európa Tanácsi definíció szerint azon személyek, akik képviselhetik az ügyfelet a bíróságok alatt, és a hivatásos bírókat vetjük össze az ilyen értelmezésű ügyvédek létszámával. Nagy-Britannia ugye sajátos helyzetben van, de ott van egyből utána Olaszország, Spanyolország, Görögország és Albánia is még. Szóval ez a mutató jól mutatja azt, hogy milyen terhelés jut a bíráknak. Nagyon röviden néhány fóliát még hagy mutassak be, még öt percet kérek önöktől, aztán átérhetünk a kérdésekre. Szóval, milyen hatékonyságos minőségű az igazságszolgáltatás, milyen szempontok alapján tudunk erre a kérdésre választ adni. Nyomon követjük, a térképen látható, hogy milyen reformok alakultak ki, mennyi a reformoknak a száma, és hogyan alakulnak a bíróságok számai az országokban. Ez nagyon lényeges a mutató. Nyilvánvaló, hogy ez összefüggésbe hozandó a demográfiával és más dolgokkal is, nem összevethető például a földrajzi struktúra Franciaország és Hollandia esetében, de azt látjuk, hogy a hatékonyságnak a jegyében csökkent csökkennek a ö, bírósági létsz, mármint a bíróságok száma csökken a hatékonyságnak a függvében Nyugat-Európában, miközben a jogállamiságnak a fejlődése Kelet-Európában pont fordított irányú előre lépést eredményez, egyre több bíróság van a kelet-európai országokban, miközben csökken a bíróságok száma Nyugat-Európában informatikát is vizsgáljuk, minél sötétebben látnak itt ö, országokat, annál nagyobb az informatizáltságuk, annál többet szánnak az új technológiákra a köztisviselők, mármint a bírósági köztisviselők és a bírák tevékenységében, tevékenységénél. Megvizsgáltuk azt is, hogy a videokonferenciát mennyire veszik igénybe az országok. kell azt látjuk, hogy honos a videokonferencia az országokban. Tehát nagyon elterjedt technológiáról van szó. Az Európa tanács a mediációval is foglalkozott. Megnéztük azt, hogy mely országokban létezik mediáció, akár a polgári ügyekben, akár a, a ö, büntetőügyekben. Persze a mediáció nagyon más tartalommal bírhat a különböző országokban. Mindenki mást élt a mediáció, a mediáció alatt. Ugye van bíróságon kívüli, bíróságon belüli mediáció, bírák által elrendelt mediáció, vannak fizetős mediációk, és így tovább. Tehát nagyon nehezen összevethető a mediáció így önmagában, le kell azt pontosan határolni. Van kettő mutatónk is ezen kívül, amelyeket nyomon követünk nemzetközi szinten is, és meg országon. Az egyik a clearance rate, a másik pedig a disposition time. A clearance rate az ügyrendezési arányt jelenti. Azaz, hány ügy kerül ki évente a bejövő, a beérkező ügyekhez képest. Beérkező ügyek, illetve kimenő ügyek, lezárt ügyek, minél inkább közelítünk a százas értékhez, annál inkább gyors az ügyforgás. A disposition time, az akták ügyideje azt mutatja, hogy mekkora a az az időmennyiség, amely szükséges ahhoz, hogy egy-egy ügy ledolgozásra kerüljön, és e tekintetben azt nézzük meg, hogy a konkrét számok hogyan alakulnak. Megnézzük a polgárügyeket és kereskedőményeket, peres és nem peres eljárásokat, és megnézzük azt, hogy milyen időigényesek, például a peres ügyek, nézzük itt mondjuk meg a kelet-európai országokat, és láthatják, hogy Oroszországot kivéve, mert ők más megközelítést alkalmaznak, alkalmaznak el minket, tehát Kelet-Európában a leghosszabb az eljárásoknak a lefolytatási ideje. Íme adatokkal ábrázolva mindez országonként, peresügyek, nem peresügyesek, nem peresügyek, Olaszországnak kiváló eredményessége van, ellentétben azzal, amire számítanánk adott esetben, mégpedig azért, mert 2010-ben nagyon nagy volt az ügy hátralékuk, és akkor rosszul működött még a rendszerük, de 2010-ben leegyszerűsítettek az eljárásokat, és ezáltal sokkal gyorsabban kikerültek, lezárultak az ügyek, és nagyon szépen ö, tudták javítani ö, a működésüket. Ö, na most ö, íme a összehasonlítás alapjául figyelembe vettük a különböző vállási ügyeket, peres vállási ügyeket. Megvizsgáltuk a peres vállási ügyeknél, hogy milyen időt igényelnek az eljárások lefolytatásai. Olaszország esetében például 538 napra van szükség ahhoz, hogy első fokon lehessen folytatni az eljárást. Ezen adatokkal csak azért szolgáltam, hogy megtámogassam önöket a konkrét információkkal, amelyeket persze megtalálnak a 450 oldalas dokumentumban, és azt hiszem, hogy ez izgalmas lehet akkor, amikor több országot kívánnak összehasonlítani. Úgy gondolom, hogy ez a néhány hónapos munka, amelyet a jövőben fogunk még elvégezni, lehetővé teszi majd azt, hogy átláthassák, hogy ezek a tényezők hogyan alakulnak a 27 országban, illetve a tagjelöltek körében. Elnök, nagyon szépen köszönöm Jean-Paul Jean úrnak ezt a kiváló prezentációt, amely amely talán hosszabb volt, mint ahogy ez itt zajlani szokott, de azt hiszem megérte, hogy figyelmesen hallgassuk a hozzászólást, az előadást. Nagyon izgalmas volt, nagyon árnyalat is, is volt, és azt hiszem, hogy nagyon nagy tétről van szó. Most pedig javaslom, hogy hallgassuk meg a képviselőknek az észrevételét, kérdéseit, és én is a Libő szakbizottság elnökeként és jelentős tevőjeként a stokholmi jelentéssel, illetve programmal fogalmazva, foglalkozva tanulmányoztam a kérdéskört, és arra lennék kíváncsi, hogy van-e lehetőség arra, hogy digitális alapon, CD formájában megkapjon, megkapjuk mindezen adatokat, ez a hatalmas adat mennyiséget, rendkívül izgalmas dologról van szó, úgy vélem, hogy megérdemelné a dolog az, hogy beletekinthessünk, és hogy még jobban megismerhessük azok tartalmát. Fontos lenne, hogy ez köztudott legyen, és hogy az Európai Bizottság saját maga is foglalkozhasson ezen kérdésekkel. Scoreboard, ugye ez a konkrét neve a igazságszolgáltatási tevékenységünkben ennek, ezek az összesítő táblázatok, vezetői táblázatok lehetővé teszik azt, hogy hol is tartanak az igazságszolgáltatások. 28 tagállama lesz hamarosan az Európai Uniónak, és kiegészítendő az elemzést, megtámogatandó azt úgy gondolom, hogy a tevékenységünknél nagyon fontos lehet, a tevékenységünkben nagyon fontos lehet az önök Európa tanácsi ellenzése. Hallgassuk meg a képviselőket most pedig, azokat, akik szót kértek. Kezdjük Birgit Szipellel. Ja, vielen Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos még nem nyílt lehetőségem arra. Igen, várok egy pillanatot. Sajnos még nem nyílt lehetőségem arra, hogy ezt a jelentést alaposan elolvassam, ezért nagyon hasznos, nagyon hálás vagyok a részletes ismertetésért. Biztos vagyok abban, hogy ami a jelentésben szerepel, az itt lefolytatandó viták szempontjából és az irányelvek szempontjából is nagyon hasznos háttérinformációt nyújt hogy mindig szem előtt tarthassuk a különböző országok igazságügyi rendszerei közt megfigyeltő különbségeket. Ugyanakkor négy pontra vonatkozóan volna még egy-egy kérdésem. Említette a jogsegély kérdését, amely gyakorlatilag az összes tagállamban már létezik, és bizonyos számokat is ismertetett. Azt szeretném tudni, hogy vannak-e lényegesebb különbségek abban a tekintetben, hogy egyáltalán, és milyen feltételek mellett kérelmezhető ez a jogi segítségnyújtás a különböző tagállamokban. Tehát függe bizonyos szabályoktól, és a második kérdésem a bírák képzésére vonatkozik. Ezzel kapcsolatban is említett költségeket, már ami a különböző tagállamokban a bírák képzésére, ford, amit ott, ott fordítanak. Ugye említette a tisztviselő bírókat, és van információjuk arra vonatkozóan, hogy az összes bíró rendszeresen részt vesz el képzéseken, továbbképzéseken, vagy meglehetősen hiányosan kapható ilyen információ. Aztán, ami a beruházásokat illeti, az elektronikus adatfeldolgozásnál. Ugye különböző büntetőjog, polgári jog területén nem tudom, hogy vannak-e információk arra vonatkozóan, hogy a különböző területeken a modern kommunikáció terén milyen mértékben történnek beruházások. Említette, ami a bírák, az ügyészek és ügyvédek számát illeti. Ezzel kapcsolatban ami egy adott igazságügyi rendszerben foglalkoztatottak számát illeti. Szeretném tudni, hogy ez elárul-e valamit az igazságügyi rendszer minőségéről. Olyan országokban, ahol sok a bírósági alkalmazott, ott talán rövidebbek a határidők, egyáltalán beszélhetünk egy ilyenfajta összefüggésről. Ennyi kérdésem lenne egyelőre, és szeretném, hogy ezekre választ kapja. Köszönöm. Köszönöm szépen Zipel asszonynak ezen kérdéseket. Bronsz úr. Yes, thank you. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy elkéstem egy másik bizottságban voltam, úgyhogy lehet, hogy ez kimaradt. De van-e bármilyen összehasonlítás a büntetőjogi ítéletek nem egy lakosra, hanem mondjuk százezer lakosra vetítve? Tehát vannak-e olyan országok, ahol több nagyobb az esély arra, hogy elítéljék az állampolgárokat, mint máshol. Mert hát a büntetőjognak különböző szintjei vannak az egyes országokban. Hasonlóképpen azt is szeretném megkérdezni, hogy van-e jelentős eltérés a polgári jogi eljárások száma között 100 ezer lakosra vetítve, tehát vannak-e olyan országok, ahol gyakoribbak a peres eljárások, mint máshol? Ön említette a közvetítést, vitarendezés lehetőségét. Egyes országokban ez polgári peres eljárások következményeként jön létre. Ezek lehet, helyettesítik-e a bírósági eljárásokat, tehát lehet-e így módon igazságot szolgáltatni, anélkül, hogy túl sok pénzt fordítanának erre? Köszönöm. Elnök úrnak mikrofont kérnénk. Je vais répondre extrêmement rapidement euh, aux différentes questions. Akkor hagyj válaszok a kérdésekre. Elnök úr kérdésével kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy a honlapunkon, a SZEPES honlapján mindent megtalálnak a jelentés természetesen, de ezen kívül országonként is megtalálják a válaszokat, amelyeket ők adtak a különböző kérdőívenkre. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy kutatókkal, egyetemi kutatókkal dolgozunk konkrét témákban, de mindenképpen a módszertan tekintetében mi tartjuk kézben a folyamatot, és erre törekszünk a jövőben is, mert hogy tíz évet szántunk már erre, és a szakértőnkkel annyit dolgoztunk a témán, hogy nem szeretnénk azt, hogy túlságosan gyors következtetéseket, végig gondolatlan következtetéseket fogalmazanak vegyesek, tehát ezért tartjuk kézben a szakértőnknek a révén azt, hogy az értelmezés az egyértelmű legyen és következetes képviselőasszonynak a kérdésére pedig azt tudom mondani a az első kérdésével kapcsolatosan, hogy valóban nagyon ö, nagy különbségek vannak a jog segélytekintetében országonként, külön vizsgáljuk a kérdéseket, ö, azt, hogy ö, milyen a szerepe a bíráknak, ö, milyen az ügyalakkal célja, és így tovább. Most hagyj, de válaszolja csak ilyen röviden, mindent megtalál a jelentésükben. A képzés területén megkülönböztetett vizsgáljuk a kérdést, alapképzés, továbbképzés, országonként, és így tovább. Egy kérdő, azt is látjuk, hogy vannak olyan témák, amelyeknél nem biztosította az összevetés, ezt is külön jelöljük, és akkor ezen kívül pedig vannak olyan ö, táblázat ré, ö, részek, amelyek nyitottak, és amelyeknél az olvasó saját maga tudja még kiegészíteni az információkkal, az adatokat figyelembe vettük azt is, hogy milyen adatbázisok léteznek egyéb helyen, tehát itt is lehet még kutakodni. A, aztán volt még egy kérdése arról, nagyon kiváló kérdésről volt szó, hogy nem azok az igazságszolgáltatási rendszerek a legjobb teljesítményűek, ahol a legnagyobb a létszám, sőt adott esetben pont a fordított korreláció az igaz. És azt mondanám, hogy nem azok az országok a legjobb eredményűek, ahol a legnagyobb a fejlesztéseknek a forrása. Tehát e tekintetben is érdemes még tovább vizsgálódni, de nem közvetlen az összefüggés a fejlesztésre szánt összegek és a teljesítmény között. Ami pedig a büntető bírósági, illetve a büntető tevékenységre vonatkozó adatokat illeti, nagyon összetett témáról van szó, mint tudjuk, hogy léteznek különböző source bookok, illetve létezik egy source book az Európai Unióban a különböző büntető jogi inkriminációkra, büntethetőségre, mint hogy nagyon nagy a különbség azért országonként, ezért mi ilyen agregált kategóriákkal dolgozzunk. Megnézzük azt is például ilyen agregált módon, hogy a közúti balesetek tekintetében, amelyek büntető eljáráshoz vezetnek, hogyan járnak el Németországban, Hollandiában és így tovább, mindent persze nem lehet összevetni, de mégis itt léteznek különböző megoldások. Ami pedig az alternatív vita rendezést illeti, támogatjuk az ilyen ö, rendszert, éppen ezért azt mondanám, hogy gyakorlatilag egy vevő szolgálatot is biztosítunk a tagállamok számára, amelyeknek a révén, vagy amelynek a révén nyomon követhetik azt, hogy az alternatív jogvita rendezés hogyan működik másút, és Mindennek a fényében különben egy scoreboardot, illetve több scoreboardot is készítettünk az Európai Bizottságnak a javaslatára, illetve kérésére. Még az első kérdés, ha megengedi, elnök úr, hagy jelezem azt, hogy a tavaly évben kezdtünk el konkrétabban dolgozni a az Európai Bizottsággal, a SZEPEZ és az Európai Bizottság közös tevékenysége lehetővé teszi, hogy egy olyan tanulmány készüljön, amely mutatja azt, hogy a pénzügyi helyzet milyen hatással van a tagállamoknak a működésére elindult a munkálat, ezt tovább fogjuk folytatni. Még most gondolkodunk azon, hogy az elvégzett munkát hogyan lehet a leghasznosabbá tenni az országok számára. Az Európai Bizottság máskülönben minden egyes munkálatunknál, minden egyes plenáris munkaülésünk például a munkacsoportban jelen van, képviselteti magát. Nos, Döko asszony, Jean úr, nagyon szépen köszönjük ezt a bemutatót, és gratulálunk a kutatásukhoz, és a prezentációhoz is külön gratulálunk, nem csak a jelentésükhöz, a munkálataikhoz, nagyon hasznos tevékenységről van szó, és a Libe szakbizottságnak a munkálatait is fogja ezt még szolgálni, lehetővé teszi mindez, hogy még ányaltabban tudjuk értékelni az igazságszolgáltatási rendszereket, az alapvető jogok érvényesülését is Európában. Még egyszer köszönöm, Három órakor fogja a szakbizottságunk folytatni a munkáját. Mindenkinek kívánok kiváló ebédet, jó étvágyat!